a fiatalokat mindenek előtt, de minden fogyasztót és a csalás ellen is fellépjünk. Köszönöm, Barnier úr! Kedves kollégák, a

Most a következik a KCDI, a spontán hozzászólás. Azoknak adok most szót, akik ma este még nem kaptak szót, mert nagyon sokan kértek, túl sokan kértek szót. Kezdjük Kelly úrral. Ahogy az előttem szóló mondta, ez egy rendkívül fontos téma. Nagyon sokan ö, tudják, hogy ez mennyire fontos és Einstein bizonyára tudta, hogy ez mennyire fontos kérdés, és ez az idézet nagyon jól mutatja, és érdemes erre emlékezni. Ez nagyon jól rávilágít a dolgokra. 85%-a a fajoknak ettől függ, és kétségtelen, hogy Einsteinnek igaza volt. Nagyon sok olyan kérdés van, amit meg kell vizsgálni amiben a sikeresek akarunk lenni. És fontos, hogy idegen fajokat ne importáljunk be ahhoz, hogy megvédhessük az Európában honos fajokat. Ez is egy óriási kérdés. A gazdaság szempontjából is rendkívül fontos ez hogyha megfelelő, stabil élelmiszer akarunk, akkor ebből a szempontból is kell ezt vizsgálnunk. Elnök, köszönöm szépen. Jeli úr és Legner asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A méhek egészsége a válság idején talán nem kap olyan jelentőséget, amely megilletni, ez kézenfekvő, de ez egy téves elképzelés. Albert Einstein mondta egyszer, hogy az emberiség méhek nélkül csak négy évig tud túlélni. A méhek érintik a mezőgazdaságot, a vidékfejlesztést, az élelmiszertermelést, a biodiverzitás megőrzését és végezetül az életünket is. A méhek elpusztulása Ausztria egyes régióiban már 30%-ot is elérte. Éppen ezért nagyon helyes a kutatás, és kutatásokra, tanulmányokra van szükség, de ez nem maradhat az egyetlen lépés. Konkrét irányítási hatásokra van szükség az, agrár, az agrártámogatások és a növényvédőszerek szigorú engedélyezése révén. Hiszen a modern mezőgazdaság szintén hozzájárul a méhek pusztulásához nagyobb pénzügyi támogatásra van szükség a kutatáshoz, a méhek egészségének javítása céljából, a megelőzéshez, a hatékony, a standardizált gyógyszerek kifejlesztéséhez a tagállamokon és alternatív lehetőségekhez, a kémiai ö, rovarírtók ö, előállításához. Köszönöm, egy úr következik, mondja az elnök. Dank u wel, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy valamennyien egyetértünk abban, hogy mennyire fontosak a méhek. De hogyha elolvasom a jelentést, nem látok kritikus észrevételt a mezőgazdaság jelenlegi működését illetően. A jelentés a gyógyszeripartól kéri, hogy hozza létre új termékeket, még akkor is, hogyha az intézkedés, mint, még akkor is, hogyha a probléma valójában onnan származik. Ehhez képest azt kell kritikával illetnünk, aki az akit az megillet, és a megelőzés elvét kell alkalmaznunk. A genetikailag módosított szervezetek szintén betiltandók, a megelőzés elvét kell e tekintetben alkalmazni. A mezőgazdasági modellt kell megváltoztatni, több vetésforgóra van szükség, kevés, kevesebb monokultúrára, mert csak így lehet a műhely problémáit megoldani. Stevenson úr, az Európai Bíróság szeptemberben úgy döntött, hogy minden eh, mézes csuporon rajta kell lenni, hogy ebben a ter- termékben pollén van Természetesen a mézben pollén van, ezt még egy öt éves gyerek is megmondja. Ez olyan, mintha a mogyoróra azt írnák, hogy ez, e, ebben az üvegben magvak vannak. Ez nem jelent plusz költséget az iparnak. Tudjuk, hogy ott van a veszélyes varroa parazita, atka, és azt is tudjuk, hogy a parlament most már a címkézéssel hónapok óta foglalkozik, de nem a bíróknak kell itt dönteni, hanem nekünk, a jogalkotóknak itt ebben a házban, ilyen témákban. Éppen ezért azt javaslom, hogy a hogy a bírák írják ki a saját ajtajukra, hogy ezben a, ezben a bíróságon hát E nem hozzáértő emberek vannak. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, Ferrara úri a szó. Nagyon nyugtalanító ez a helyzet, nem könnyű a megoldás. A probléma nem csak a házi méheket illeti, hanem az erdei méheket és a különböző beporzásban résztvevő rovarokat. Szerintem megfelelő, mérajtó választ kell adni a problémára. Tudjuk, hogy ez a mezőgazdasági modell miatt van, az intenzív mezőgazdaság, a monokultúra, a peszticidek, vegyi anyagok használata, a GMO-k, anélkül, hogy tiszteletben tartanák a prevenció elvét. Éppen ezért itt rövid távú intézkedések kellenek, de a kutatásra is hagyaszkodni kell, és alapvető intézkedéseket kell hozni. Meg kell változtatni a mezőgazdasági modellt. A kap reform alkalom lenne arra, hogy valamit itt tegyünk, de nem vagyok benne biztos, hogy ebben az értelemben haladunk. Patrau nevez asszony a következő hozzászóló. E Köszönöm szépen elnök úr. Szeretnék egy nagyon fontos ö, dologra felhívni a figyelmüket, mégpedig az, hogy hogyan lehet kiszámítani a nem természetes élőhelyén élő alfajok kihatásait a ö, rendszerre. Ez ö, olyan helyzetbe hozta a méheket, amelyhez nem tudtak alkalmazkodni, és így módon a ö, kiválasztás bizonyos, ö, ter, bizonyos feltételek mentén zajlik, mint például a, méh, ö, mint például a méz előállítás. Ezért jelentek meg bizonyos élősködők és egzotikus betegségek, amelyek bizonyos alfajok kihalásához vezettek. Tehát a megfelelő képzés a méhészek esetében és a megfelelő szabályozás meg kell, hogy akadályozza hogy ez a káros gyakorlat folytatódjék. Dank u wel, voorzitter. Ik ga heel kort zijn. Merkis asszony, köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Támogatom az alternatív állásfoglalást, amelyet holnap mutatnak majd be, mert amikor a gyermekeknek a szaporodást magyaráztuk, általában a méhekkel kezdtük. Nos, hogyha a méhek megszűnnek, kihalnak, akkor a termeli, termékenység is megszűnik, és ö, meg kell változtatnunk tehát a mezőgazdasági gyakorlatainkat, hiszen a méhek a természettel együtt változnak, de a téves irányban a mezőgazdasági üzemek túl sok növényvédőszert használnak, túl sok monokultúrát, ipari módon termelnek. Tehát térjünk vissza a biogazdálkodáshoz, térjünk vissza a méhekhez, onnan, ahonnan kiindultunk. Uh, a ö, méhek arról ö, híresek, hogy szabad szellemet testesítenek meg nagyon kevés érdekli a méheket az, hogy honnan származik az a virágpor, amelyet begyűjtenek, hogy ez a Strasburgi villamos alatti növényekről, vagy a GMO-któl, ez nekik mindegy. A fémalkatrészeknek, a gyártóknak pontosan meg kell jelölniük, hogy honnan származik az a felhasznált fém. Ez, diszkrimináció, ez diszkriminációt jelent, ami igaz a különböző iparágak termelőinek, eznek igaznak kell lenni a méhekre, illetve a mézre is. Köszönöm, hogy az elnök, és utolsó hozzászólónk, McGuinness asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak. Szerettem volna, hogyha ez a méhekről szólt volna, a termelő méhekről és a vadméhekről, de még mielőtt gyors konklúziót vonnánk le arról, hogy hogyan kell ezt megoldani, itt meg kell állapítanunk, hogy nincs elég adat a méztermelő méhekről, a kolóniákról, és a kaptárakról kellene információ, ez lenne az egyik legfontosabb dolog. A másik pedig, hogy a peszticidek okozzák a problémákat, ezt meg kell vizsgálni. A gazdáknak minél kevesebbet kellene használni, vagy túl sokat használnak. Erre mindenképpen egy új joganyag kellene, vagyis a peszticidek megfelelő használatára. Ami az élőhelyet illeti, az összes rovaroknak megfelelő területre van szükségünk, és a kollégám az előbb szólt erről. Én már ültettem egy sor növényt, virágos növényt a méhek számára, és ez bevált gyakorlat számomra, ezt lehet követni. Köszönöm meg Ines asszony, most pedig Dáli biztosnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy örömmel látom, hogy nagyon sok esemény zajlott le itt a parlamentben, nagyon sok vita a tanácsban is, miután a mihek egészségéről múlt decemberben a bizottság közleményt adott ki. Ez azt mutatja, hogy ez a kommunikáció, ez a közlemény segítette a dolgok jobb megértését. A mi kiinduló pontunk még most is érvényes, a méhek egészségét több tényező befolyásolja, de a tudomány még nem állapította meg, hogy itt a mépusztulásnak melyek a pontos okai. Szeretnék gratulálni Tabajdi úrnak a kitűnő munkához, aki igen kiegyensúlyozott jelentést készített e komplex területen a különböző tényezők, amelyek a méh egészségét illetik, benne vannak a jelentésben, de tudjuk, hogy itt nincs egyetlen megoldás. Az világos, hogy a kutatást fel kell gyorsítani, erre oda fogunk figyelni, amikor a jövőben kutatási programokat válogatunk. És pontosítani lehet azokat az elemeket, amelyek a legnagyobb hatást váltják ki láthatólag. A bizottság több akciót foganatosított, új mi egészségügyi laboratóriumot hozott létre, és a nemzeti méhészeti programok finanszírozásához is hozzájárul. Nagyra értékelem a parlament támogatását a e kezdeményezéshez. Más cselekvéseket is tervezünk, a parlament gondolatai mindenképpen segítenek nekünk, és plusz pontokat vetnek fel, plusz gondolatokat. Várjuk a tisztelt képviselők további meglátásait, és ezeket figyelembe fogjuk venni. Reméljük, hogy így jobb helyzetben leszünk ahhoz, hogy a legjobb stratégiákat határozzuk meg. A bizottságnak korlátozott forrásai vannak, erre emlékeztetem önöket, a tagállamok, az érdekelt felek fontos szerepet kell, hogy játszanak itt. Például további erőfeszítést tesznek azért, hogy kifejlesztenek különböző állatgyógyászati módszereket, és a piacra jutatnak ilyen gyógyszereket, valamint a jó mi tenyésztési és mezőgazdasági gyakorlatot valósítják meg, valamint a gyakorlati információkat a méhészeknek is továbbítják. Még egyszer szeretném elmondani, hogy nagyra értékelem a parlament igen értékes jelentését, és várakozását tekintek a további lépések elébe e fontos területen. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Kedves kollégák, lezárom a vitát és mint az előző jelentések esetén holnap lesz a szavazás 12 órakor. Következő napi rendi pontunk